So, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's start our intermeeting for today. Welcome. Everybody has an agenda in front of... Kezdjük el a mai ülésünket. Tekintsük át először a napi rendet, ami előttünk van. Szeretne valaki változtatást kérni? Nincs ilyen igény, tehát elfogadottnak veszük. Kettes napi rendi pont. a november 25-e ülés jegyzőkönyvének az elfogadása, illetve a 2019. december másodikai, harmadikai ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. Hogyha az ülés végéig nem e, állnak elő ellenvetéssel, elfogadottnak veszük őket. Hármas napi rendi pont a koordinátorok döntései december másodikán. Ugyanaz az elvünk ez esetben is, hogyha ellenvetés nem érkezik az ülés végéig, akkor a jegyzőkönyv szerinti döntéseket elfogadtuk. Négyes elnöki közlemények. Szokás szerint az interneten közvetítik az ülésünket. Tehát köszöntjük Tesszalonikitől Tallinig az érdeklődőket Lisszabontól eh, Lindenburgig szintén. Átlagosan 700-on szoktak nézni bennünket, ez elég szép létszám és természetesen a tolmácsolás működik megfelelő módon. Kérjük, hogy mérsékelt tempóban szóljanak hozzá. Szomorú módon kell bejelentenem, hogy Mark Newton távozik a szakbizottságunkból, illetve már távozott is január 1-ével az AFET titkárságra tette át a működési területét, úgyhogy az AFET adminisztrációját segíti majd, és ez mégiscsak örömteli változás, úgyhogy sok sikert kívánunk az új munkaköréhez. És az INTA titkárságon Didrik Dismit, az új kollégánk, akit szeretettel köszöntök, itt a szakbizottság köreiben. Sok sikert kívánok, és sok türelmet is, mert néha kicsit melegszik a légkör a vitáink során, de ennek ellenére kellemes hangulat szokott uralkodni, úgyhogy sok sikert kívánok! Nos, ezzel rátérek az ötödik napi rendi pontra, ami az éves eszmecsere az ILO normaügyi osztályával. Curtis kisasszony szeretettel köszöntöm, aki a munkahogyi szabályokkal foglalkozó norma osztályt képviseli. Együttműködést alakítottunk ki számos területen, illetve témában, kereskedelmi megalapodások területén az ILO-val, illetve a GPS monitorozás és még egyéb területeken. Ezért is olyan fontos ez az eszmecsere és ami a 2019-es konkrét évet illeti, ez is egy fontos alkalom, hiszen a századik, fennállásának századik évfordulóját ünnepelte az ILO. Curtis asszonyt szeretettel köszöntöm, és 15 percre meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek az önök körében. Tripartit szervezetként, ahogy önök is tudják, nem csak a kormányzati oldal, hanem a munkáltatók és munkavállalók is képviseltetik magukat a sorainkban. A cél, hogy egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek a világszerte, és a reálgazdaság megfelelő szabályozását tudjuk biztosítani a munkavilágában ami a szakmai kapcsolatok, illetve a szakszervezeti oldal szempontjából is nagyon lényeges. Támogatjuk, illetve felügyeljük a technikai segítségnyújtás keretében a szabályok érvényesülését. Ez minden eddig időknél fontosabb most is, a második évszázadunkat kezdve a működésünkben, és az ILO az utóbbi évben a centenáriumot ünnepelve eszmecseréket tartott a tekintetben, hogy többek között az önök szakbizottságát is hogyan tudná hatékonyabban segíteni a parlamenti munkában. Röviden emlékeztetnék a korabeli megfontolásokra, amelyek mentén létrehozták az ilót, és a tisztességes kereskedelem összefüggéseit villantanám fel. Nem tekintem alapvetőnek, hogy mindenki tudja, mennyire jó hírű és nagy hírű a szervezetünk. A normákat rendszeresen felügyeljük, és a nemzetközi munkajogban egyedülálló szerephez juttat ez bennünket. A centenárium évében megfontoltuk, hogy milyen kihívások merülnek fel, többek közt az Európai Unióban. És egy rövid áttekintést szeretnék a felülvizsgálatunk keretében tartani a különböző országok helyzetéről. Fokozottan elkötelezettek vagyunk az együttműködés iránt a nemzetközi munkaügyi szabályok alkalmazása terén az Európai Unióbeli partnereinkkel. Kezdettől fogva az első világháború hamvaiból felélesztett Iló megfogalmazta azt a célt, hogy egyetemes munkaügyi normákat érvényesítsünk a gazdasági fejlődés céljával mind belföldi, mind külföldi összefüggésben. Nem szabad lefelé nivellálni a szabályok alkalmazásában, és ez már az első alapszabályzatunkban szerepelt. fontos a humánus munkafeltételek biztosítása, és etéren az országok nem akadályozhatják a haladóbb országok fejlődését. A munkavállalói jogokat meghatároztuk kezdettől fogva, és a cél, hogy mindenhol érvényt szerezzünk nekik. A kényszermunka, a gyermekmunka megszüntetése szerepelt a céljainkban, illetve a gyülekezési szabadság, a kollektív szerződések kialakítása. Egy évtizeddel a nyilatkozatunk megjelenése után az alapelvek sérelmét úgy fogalmaztunk, hogy versenyelőnként nem szabad hivatkozási alapként felhasználni. És a tisztességes globalizáció keretében a megfelelő versenyt ennek keretei között kell biztosítani. Az ILO tehát segítséget nyújt a tagok számára, akik támogatásra tartanak igényt bilaterális vagy multilaterális keretben és a második mondani valomra szeretnék ezzel rátérni. A kereskedelem szabályozásában fontos az ILO szerepe, illetve a legitimitását a munkavilágában úgy ért el, hogy megfelelő mechanizmusokat, normákat vezetett be, és konszenzus alapú párbeszédre építette a munkavilágának a szabályozását a munkáltatókkal való együttműködésben jelentések készülnek, illetve a panaszokat kivizsgáljuk, a tripartit és független összefüggésben. A normák rögzítése, illetve felügyelete alapján az ILO egyedülálló tevékenységet végez, feladatot lát el, és ez adja a nemzetközi rangját a nemzetközi szervezetekben. És a centenárium éve alapján Valószínűleg nem lepi meg önöket, hogy miközben megemlékezünk az iló eddigi történetére, ma elsősorban azt hangsúlyoznám, hogy mennyire folytatólagos az iló normaalkotó szerepe, illetve a munkaügyi normák meghatározásában betöltött feladata. Az éves munkaügyi konferencián elfogadtuk az 190 egyezményt az ILO részéről, és ez nagyon releváns a munkaügyi erőszak, illetve zaklatás elleni fellépés terén. Befogadó, gender érzékeny megközelítésünknek köszönhetően ez az egyezmény megfelelő keretet biztosít a nemzetközi közösség számára, hogy megelőzze, illetve orvosolja és megfelelő megoldásokat biztosítson a munkahelyi erőszak ellen, zaklatás ellen. Intenzív egyeztetéseket tartottunk egy globális felmérés keretében nemzetközi független szakértőkkel, és ennek alapján a megfelelő szociális védelmi szabályokat is elfogadtuk hangsúlyozzuk, hogy a megfelelő szociális védelem a globális fejlődés szolgálatában kell, hogy működjön. És emiatt releváns intézkedésekre kell javaslatot tenni a szegénység felszámolása érdekében és a társadalmi befogadás érdekében. Vagyis, hogy jó egészségben és méltóságban teljen az emberek élete. A fő feladatunk, hogy 24 területen a ratifikált egyezmények érvényesülését felülvizsgáljuk, globális tripartit együttműködésben a szakértőink megformálják a véleményüket ezekben az ügyekben. Az alapegyezményeknek az alkalmazása fele törködünk. A gyülekezési szabadság, a kollektív szerződéskötés joga szerepel a témaköreink élén idén. Algéria, Brazília, Egyiptom, Fiji, Honduras, Kazaksztán, a Fülöp-szigetek, Uruguay és Zimbabwe összefüggésében, illetve vonatkozásában. Kazaksztán ügyét kiemelten kezeljük, mert súlyos ö, egyezmény szegésekre került ott sor. A gyermekmunka, a zöldfoki szigeteket, illetve Etiópiát, Irakot, Laoszt érintette. A kényszermunka vitája pedig a Belarus, illetve Myanmar térségére vonatkozott. Tajikisztánt határoztuk meg a diszkriminációmentes munkakörnyezet biztosítása terén. A munkaügyi felügyeleti munka, illetve tripartit egyeztetések a jó kormányzat területén fontosak az ilónak, és Indiával Szerbiával, a korábbi munkaügyi felügyelőséggel folytatunk együttműködést, illetve eh, El Salvadorral, Bolíviával minimál rögzítési szabályokról tárgyaltunk, Nikaraguával pedig szociálpolitikai kérdésekről egyeztettünk. Konszenzussal meghatároztunk intézkedéseket, és intézkedés orientált eszmecseréket folytattunk le az ILO honlapján olvashatók ennek a részletei, kiemelnék néhányat. A Brazíliával kapcsolatban fontos kérdést vetettünk fel a kollektív szerződéshez kapcsolódó jogok terén. 2017-ben a jogszabályalkotás eltéréseket hozott a munkavilágában, és a brazil alkotmányban rögzített jogok kérdése merült fel. A tripartit bizottság összetétele megváltozott, és kötelezővé vált a kollektív szerződések megkötése. A reformok hatását monitorozni kell, ez volt a megállapodás, de a Független Szakértői Bizottság azt állapította meg, hogy a jogszabály rendelkezések célzottan a munkavilágára ható szabályokra vonatkoztak, és jól körülhatárolt indokolt esetben változás megengedhető az egyezményhez képest, de a cél, hogy a munkakörülmények védettek legyenek, a szabad, illetve önkéntes kollektív szerződéskötés elvét viszont érvényben tartjuk. Tehát az általános normákat a jogszabályok teljesíteni kell, hogy tudják, és a minimális normáknak meg kell, hogy feleljen a munkavilágában a szabályozás. Ami a gyermekmunkát illeti, Etiópiában a tripartit konferencia bizottsága arra szólított fel, hogy szigorítsák a feltételeket, illetve megfelelő forrásokat biztosítsanak, humán erőforrásokat is, abból a célból, hogy elkerülhető legyen a gyermekmunka, illetve a kötelező oktatásban részt vehessenek az érintett gyerekek. Szabad és kötelező oktatást kell, illetve ingyenes és kötelező oktatást kell biztosítani 14 éves korig. A 2019-es eh, civil társadalmi szervezetek nyilatkozata részünkről üdvözlendőnek eh, minősült, mert a, a, az etióp civil társadalom fejlődését tükrözi. Az indiai kormányt pedig arra kértük, hogy fejleszem tovább a munkaügyi felügyeletét rutin, illetve be nem jelentett ellenőrző látogatásokat foganatosítson, illetve induljanak eljárások a megalapítások nyomán. Ezt az adatgyűjtés hatékonyság növelésével kell elérni, illetve hogy az eljárás ne legyen nehézkes a munkaügyi felügyeletben. A, mi a Myanmari kényszermunka problémákat illeti, 1997-ben létrejött már a vizsgálóbizottság, amit ACME-nak rövidítünk, és arra szólítottuk fel a kormányt, hogy sem katonai, sem polgári hatósági kötelező kényszermunkát ne rendeljenek el, kártérítést nyújtsanak az áldozatoknak, és működjenek együtt fokozottan az ilóval az időben történő megoldás érdekében és egy megfelelő mechanizmus kidolgozásában a kényszermunka ellen. A Fülöp-szigeteken a szakszervezeti aktivisták statáriális kivégzését vettük górcső alá, és felléptünk ez ellen. Tényeket gyűjtöttünk, igyekeztünk meghatározni a felelős felelősök körét, illetve a büntetlenséget igyekeztünk felszámolni. És végül egy, egy tripartit ö, missziót indítottunk, hogy felülvizsgálja az eddig elért fejleményeket, előrelépést. Az ILO ratifikációs kampányt is indított a centenárum évében. 70 új ratifikáció érkezett világméretekben, és 44 új intézmény csatlakozott a szervezetünkhöz. A nemzetközi munkaügyi normákat felülvizsgáltuk, azzal a célral, hogy hatékonyak, robosztusak, egyértelműek legyenek. Azzal zárnám, hogy a mechanizmusai segítségével az IO az évtizedek során az intézményekkel is fokozottan együttműködött a következetes végrehajtás érdekében, illetve az ILO egyezményeinek érvényt szerezve. A szabadkereskedelmi megállapodások terén pedig egyre nagyobb hangsúlyt kapott a szinergia a két szervezet, illetve intézményrendszer között, hiszen a közös céljainkat így jobban tudjuk elérni. Az ILO normákkal foglalkozó területe segíti a tagállamok jogszabályi megfelelését, illetve az alapvető munkajogi megfelelést. Az utóbbi években a Trade és a DEFCO főigazgatóságokkal együttműködve segítettük a Örményország, Banglades, Zöldfoki szigetek, El Salvador, Mongólia, Myanmar, Pakisztán, Paraguay, Fülöp-szigetek, Tájföld és Vietnám jogszabály végrehajtó tevékenységét. És a tisztességes munka projektje folytatódó együttműködésünk egy meghatározott ország körben a kereskedelmi egyezmények, megállapodások létrejötte azt célozza, hogy a nemzetközi munkajog egyre szélesebb körben érvényesüljön, illetve felügyelhető legyen. A Fülöp-szigeteken komoly zavarok mutatkoznak a kormányzati működésben, és a büntetlenség ellen lépünk fel. Az ILO EU GSP projekt nemrégiben készült jelentése további intézkedésekre tesz javaslatot. A centenáriumban kiadott ilónyilatkozat beszámol a mai kihívásokról. Ezek sokszínűek, és a globalizáció valóban komoly feladatok elé állít bennünket. Az ILO ennek fényében határozta meg a jövő prioritásait egyebek között olyan kereskedelmi politikák elősegítése, amelyek a termelékenység mellett a jogok fokozott érvényesülését is biztosítják a közös értékeink mentén együttműködve az EU-val. A nemzetközi munkajog érvényesülése a szociális igazságosság irányába hat, és az EU tagállamaitól is a normák érvényre juttatását kérjük, különösen az új munkavégzési formák terén. És a nemrégiben kiadott intézkedése történő felhívás keretében azt fogalmaztuk meg, hogy a multilaterális eh, rendszerben a munkajogi eh, téren a szociális eh, munkaügyi, illetve ipar és kereskedelmi politikák terén hangoljuk össze a munkánkat. Az emberarcú, emberközpontú növekedést kell biztosítani, ez mindennél fontosabb, és üdvözlendőnek tartom az együttműködés lehetőségét tetéren. Köszönöm szépen. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt az áttekintést. Most pedig a képviselők kapnak lehetőséget. Fejre úr először. Yes, thank you very much for your... Köszönjük szépen ezt a nagyon jó előadást. Támogatom mindazt, amit szeretnének elérni. Köszönjük szépen ezt a kemény munkát. Az illó rendelkezésekkel kapcsolatban van egy kérdésem. Önöknek eh, milyen értékelésük eh, van arról, hogy az EU kereskedelmi, szabad kereskedelmi megállapodásokban ezek mennyire érvényesülnek, illetve a jövőbeni rendelet, megerősítő rendelet eh, hogyan tudná a hatékonyabb megvalósítás célját szolgálni? Köszönöm. Merci, président. Köszönöm, elnök úr, köszönjük szépen az ön átfogó előadását az illóról. Vissza szeretnék térni a bilaterális megállapodásokra, amelyeket az EU harmadik országokkal kötött. Ezeknek a megállapodásoknak pozitív a hatásuk az ön elemzése értelmében. Ön hogyan Önök hogyan dolgoznak együtt az Európai eh, Bizottsága, hogyan tervezik a parlamentel való együttműködés megerősítését, ami a um, fenntartható fejlődést, eh, illetve fejlesztést illeti a szabadkereskedelmi megállapodásokban. Köszönöm, köszönjük szépen az áttekintést. Van néhány kérdésem, az első általános jellegű. Különböző folyamatoknál látnak-e pozitív vagy negatív hatásokat, és lehet, hogy nehéz válaszolni a következő kérdésre, de ezt a szakbizottságot nagyon is érdekli a téma, ahol um, GSP-ink vannak, FTA-ink, vannak ezeknek pozitív hatása, és ez a pozitív hatás hogyan mutatkozik meg. Gondolkodnak-e a munkaügyi standardokat, illetően szankcionálás alapú rendszer kialakításában, amely segítheti a megvalósítást. És van egy utolsó kérdésem is, ez pedig az új munkaformákra vonatkozik, az új ágazatokra, de ez a régi ágazatokat is illeti, érinti. Új standardokra van-e szükségünk a jövőben, illetve ezek milyen jellegűek kellene, hogy legyenek. Köszönöm. Köszönöm, Heidi Hautala. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy eh, világos az, hogy az ILO nagyon fontos partnere a szakbizottságunknak, hiszen kereskedelmi megállapodásaink kapcsán eh, kiderül az, hogy a munkaügyi standardok nem mindenütt működnek megfelelően. Van egy nagyon fontos téma, amiről holnap szavazni fogunk, ez még a Vietnámon kötött eh, szabadkereskedelmi megállapodás. Itt sokat ígérő fejleményeket látunk, ami a munkajogot illeti Vietnámban, ha viszont mindezt a büntető jog tükrében vizsgáljuk, akkor elmondhatjuk azt, hogy a munkajogok területén, például a társulási eh, jog úgymond eh, semmisé válhatnak, amennyiben ezt a büntető törvénykönyvhöz kötik. Eh, hát ennek a helyzetnek adott esetben mi lehet a következménye? számos politikai szakbizottságban beszéltünk itt eh, az emberi jogi megfelelő elővigyázatosságról az ellátóhálózatokban, és nagyon sok agasztó eset merült fel eh, egy évvel ezelőtt, például Malázián, van egy jelentős gumigyártó, ők elítják elő a nagy részét a kondomoknak, az óvszereknek, illetve különböző gumiblokkoknak. Ők tulajdonképpen a modern rabszolgaság bizonyos formáit alkalmazzák. Az USA-ban ezeket a helyzeteket úgy kezelik, hogy 2000 2016 óta betiltottak olyan termékeket, amelyeket rabszolgamunka keretében állítottak elő. De sajnos a munkavállalók helyzetével nem mindig foglalkoznak megfelelően. Nagyon fontos, hogy a mi társadalmaink semmilyen szinten ne tolerálják a rabszolga munkát. Az önök válasza mi lenne ezekre a helyzetekre? Schwarz asszony. Thank you. Thanks for the presentation. Köszönöm, köszönjük szépen az előadást. Van egy kérdésem, másik kereskedelmi megállapodásra vonatkozóan. Az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodása beszélt Brazíliáról, és jelezte azt, hogy két eh, ILO eh, bizottság másik következtetésre jutott a helyzet kapcsán. Az ILO mit tesz konkrétan annak érdekében, hogy Bolsonaro intézkedéseire reagáljon, tehát milyen konkrét eh, intézkedéseik vannak? Köszönöm. Én már. Köszönöm szépen, elnök asszony is, először is szeretnék kös, elnézést kérni, mert kicsit késtem. Köszönetet szeretnék mondani a bevezetőjéért és azért a munkáért, amelyet világszerte folytatnak a szervezet munkatársai. Két kérdésem először is, hogyan értékeli ezt a szerepet, amelyet a szakbizottságunk folytat, vagy játszik a fenntartható fejlődési eh, fejezettel kapcsolatban a kereskedelmi megállapodásokban, és milyen lépéseket kell tennünk azért, hogy ezeket a kérdéseket jobban el tudjuk mélyíteni. Más, más szempontból pedig, ami azokat az országokat illetni, amelyeknek van fejlett munkaügyi jogrendszere, ott hogyan értékedik a helyzetet erre a késésre, csúszásra. Ugye az Európai Ország, Uniós tagállamokról is beszélek, ahol ugye a fejlettséget eh, eh, megfelelő mértékkel mérik, ugyanakkor a, a, a válságot követően bizonyos visszalépésekre került sor nem egy eh, Európai Uniós tagállamban kétségtelenül. És végül fölhitta magára a figyelmemet Katalin kérdése, is ehhez csatlakoznék, hogy lehet a szankciókra és büntetésekre alapuló rendszert alkalmazni, hogy hatékonyabbak legyenek azok a megállapodások, amelyeket a munkaügy világában kötnek a szociális partnerek. Köszönöm. Hansen. Krisztof Hansen, köszönöm szépen. Ben, köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes előadást. A korábbi ülések egyikén már ellátogatott hozzánk az egyik kollégája, és szó volt arról, hogy az ILO konvenció megvalósítása felgyorsult, miután az EU-s szintű tárgyalások is felgyorsultak. Van egy megállapodás tervezetünk, erről holnap fogunk szavazni. Az EU és Vietnám között létezik egy parlament közi bizottság, amely a kereskedelmi megállapodás megvalósításán megvalósításán fáradozik. Ön hogyan látja ezt az új eszközt, mint modellt jövőbeni megállapodásokhoz? Milyennek a különlegessége, illetve ön hogy látja itt a többletértéket az új eszköz kapcsán? Helmut Scholz. Köszönöm. Két eh, kiegészítő megjegyzésem van. Nagyon sok kérdéssel egyetértek, amelyet a kollégák felvetettek. Kereskedelmi szakbizottságként nem csak a megállapodások megkötéséért vagyunk felelősek, hanem ezek megvalósításáért, és meg kell vizsgáljuk azt, hogy mi történik a valóságban, amikor a fenntarthatósági fejezeteket vizsgáljuk, illetve az emberjogi kérdések is nagyon fontosak. Engem az érdekel, hogy ön ilóként, önök ilóként hogyan eh, kísérik figyelemmel, megvalósítás kérdéseit. Ha megnézzük, hogy mit tesznek a tanácsadói csoportok, mi történik a munkaügyi standardok eh, kialakítása kapcsán, az új tárgyalások, új megállapodások, megkötésekor mely kérdéseket kell még inkább a középpontba helyeznünk, és uh, hogyan tudjuk ezeket a kialakítási, megvalósítási mechanizmusokat kialakítani, annak érdekében, hogy ne 15 év kell, hogy elteljen ahhoz, hogy meglássuk a valóságban mi az, ami megváltozott illetve a gazdasági együttműködés, az EU és a tagországok között, illetve a régiók között fontos, hogy szintén megfelelő szerepet kapjon, említette az EU Mercosur megállapításosról, illetve ezt mi szerveztük, és ott fekete brazilokat fogadtunk vendégül, illetve ők jöttek a megállapodásunkra, ami a kereskedelmi jogalkotást illeti Brazíliában. Itt mi a helyzet ezzel a lakosság jogaival, illetve a rendőrséggel? A rendőrség megengedi azt, hogy a tényektől elragaszkodva úgymond emberek életét lehessen kioltani fegyverekkel, és azt gondolom, hogy ez része a gazdasági valóságnak, fontos, hogy erre is odafigyeljünk, és fontos, hogy mi is megvizsgáljuk a tényleges helyzetet a valóságban. Az ön véleménye szerint mindezt hogyan tükrözi az új jogalkotás? Köszönöm, Körtis asszony. Ön említette a kazaksztáni helyzetet, Kazaksztán látja vendégből az EMC-t júniusban. Nagyon sok miniszter látogat majd el Kazaksztánba, illetve a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság is ellátogat majd Kazaksztánba. És lehet, hogy a párbeszéd szempontjából lehetőséget biztosítanak a kazaksztáni kormányjal. Ön milyen tanácsot tud adni nekünk? mi kell, hogy legyen a, fő fókusza a mi tárgyalásainknak az ILO konvenció megvalósítása kapcsán. Nagyon sok kérdés hangzott el, most pedig öné a válaszadás lehetősége. Yes, a lot, and I will... Köszönöm, megpróbálok reagálni az elhangzott kérdésekre, és kérem jelezzék, ha valamit kihagytam. Először az általános kérdésekkel kezdeném, illetve azzal, hogy az ILO hogyan látja az EU rendelkezéseit a kereskedelmi megállapodásokban ezek megvalósítását, és utána kitérünk az egyes esetekre, amelyek elhangzottak. Az ILO, mint ahogy azt önök mindannyian tudják, szankciókat vett ki, illetve nem vett ki szankciókat, Myanmarban a kényszerített munka kapcsán felszólította annak idején a tagállamokat arra, hogy vizsgálják át kereskedelmi szabályozásaikat a Myanmari kormányjal, de saját kezdeményezésből nem vett ki szankciókat az író. Éppen ezért nagyon fontos a kereskedelmi standardok vizsgálata szempontjából megnézni azt, hogy mi az, ami párbeszéd során alakítható, párbeszéd a kormányjal, az országon belül, a szociális párbeszéd szerepe az országon belül, a megállapodás nagy mértékben összpontosít először a, a, a tanácsadói csoportokra, a civil szervezetekre, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ezek a, a kérdésekkel előtérbe kerüljenek, azért, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg. És ez az információ nagyon fontos az élő Um, felügyeleti testülete számára. Ami az ILO standardjainak megvalósítását illeti, az alapvető jogokat illetően, illetve az ILO konvenciót illetően, amelyekre utalás történik a különböző kereskedelmi megállapodásokban. És Az Európai Bizottsággal növeltük az együttműködést, ez alapvető fontosságú, és ez lehetővé tette számunkra azt, hogy közösen azonosítsuk be a, a prioritást élvező országokat, ahol szükség van a fellépésre, illetve ahol látható a nyitottság is arra nézve, hogy változzon a helyzet. illetve nagyon fontos beazonosítani azokat a területeket, amelyek fontosak számunkra. Csekvési terveket hoztunk létre, roadmap-eket, és itt jelentős lépéseket láttunk, amelyek megvalósultak. Utalás történt arra, hogy Vietnám kapcsán is történtek lépések. Az ILO számára a konvenció a ratifikálása nagyon fontos lépés. Lehet, hogy ez nem tűnik nagyon fontosnak, de ez az a lépés, amely biztosítja a folyamatos áttekintést, illetve az ILO részéről a megerősítést a saját mechanizmusai segítségével. Enélkül nem lehetséges rendszeres értékelés arról, hogy mi történik egy adott országban. Tehát a ratifikáció első lépésként nagyon fontos. A ratifikáción túl a megvalósítás is nagyon fontos, hiszen ezek azok a roadmap amelyek mellett eltökélték magukat az adott kormányok, egyrészt az EU-s nyomásnak köszönhetően, másrészt amiatt, hogy az író is foglalkozott ezekkel a témákkal, és mindez jelentős eredményeket tett lehetővé. Um, there was reference about the labor code, there were some very... Utalás történt a munkajogra Vietnámban, nagyon fontos előrelépés történt a, a munkatörvénykönyv kapcsán. Nyitás volt érzékelhető a társulási jog szempontjából, a vállalkozói jog szempontjából, és ez nagyon fontos volt az ILO számára. kollektív szerződések kapcsán, és ahogy a ratifikáció előre halad, ez még inkább igaz. And we have through our supervisory mechanisms ezek a mechanizmusok remélhetőleg nekünk is lehetőséget adnak arra, hogy a terepen működő irodáink, amelyek a projekteken dolgoznak, nagyobb hatékonysággal tudjanak lépni, tevékenykedni, és el tudják érni azt, hogy a büntető törvénykönyv megfelelő ö, rendelkezéseitben ne tudjanak visszaérni olyan módon, ahogy az, az alapvető elveket, értékeket megsérteni. Ezen kívül persze tovább kell léptenek érdekében, hogy az összes jogalkotást össze kell hangolni az illó egyezmények rendelkezéseivel. Úgy gondolom, hogy általános trendeket kell vizsgálnunk és a nemzetközi kapcsolatok osztályában, osztályon dolgozom már 32 éve, úgyhogy azt hiszem, hogy a, az ILO száz éves fennállásának egyharmadát megéltem, és pont a nemzetközi kapcsolatok terén úgy gondolom, hogy a munkahelyi jogok kérdései, a nemzetközi egyezmények, a kereskedelmi megállapodások és szerződések nagyon fontosak voltak abban, hogy az illó megfelelő fontosságú szervezeté váljon, és ugye olyan országokkal állunk szoros kapcsolatban ezen a területen, akikkel adott esetben más módon nem lennénk egyáltalán kapcsolatban. Aztán a fenntartható fejlődési célkitűzésekkel való összekapcsolás és azoknak a végrehajtásának, elérésének a kérdése. Nos, ezen a területen nagyon örülünk annak, és büszkék vagyunk arra, hogy az ILO jó néhány indikátornak a gondozója a fenntartható fejlődési e, célkérdések terén. Az egyik ugye a kollektív szerződések kérdése e, ezen a területen vizsgáljuk, figyeljük folyamatosan, hogy milyen előre lépésekre e, került sor. Ugye ez a 82 es értéket képvisel jelen pillanatban. Tulajdonképpen egy kvantitatív módon tudjuk egy adott országban értékelni azt, hogy a gyülekezési jog és a kollektív szerződésre való jog milyen módon érvényesül és ha bármely ország megállapodást kötne, a kereskedelmi megállapodást kötne a bármely más partnerországgal, akkor ugye meg lehet nézni, hogy mi ez az indikátor. Hasonló indikátorok vannak a kényszermunka kapcsán és a gyerekmunka kapcsán is, ezek ugyancsak úgy gondolom, hogy erősítik az ilónak a szerepét a tényleges változás elérésére való képességét. A munkaügyi képviseleti szervezetek, a munkaadók, vállalkozók már nem haboznak, hogyha ezeknek az egyezményeknek a rendelkezéseit nem tartják be valamelyik országban. Ez rendszeresen előfordul, panaszokat kapunk. Ha megnézzük ezeket az országokat, ugye fölmerült Brazília a Mercosur megállapodás kapcsán. Először is tisztán szeretném azt, hogy jelentős eltérések voltak a között, ahogy a munkadók és a munkavállalók eh, a kollektív eh, szerződést értelmezték eh, a normák hierarchiájában. A szakértő bizottság azt az állást foglalta el, azt az állásfoglalást tette, hogy ha probléma merül fel, akkor ugye elsődleges azt vizsgálni, hogy a jogállamiság érvényesül-e és persze mindig van a kormányok elleni panasznak lehetősége. Brazília esetében ö, ö, több panaszérkezett polgárok csoportjaitól, rendőrségtől, egyéb felektől az ős lakos, őshonos népek helyzetével kapcsolatban, és olyan testületek ültek össze az Ilon berkein belül, amelyek ezt vizsgálják Természetesen szeretnénk továbbra is párbeszédet folytatni a kormányjal, ajánlásokat szeretnénk nekik tenni, és szeretnénk, hogyha látnak ők is a joghézagokat, és előre tudnának lépni. Ugye a kereskedelmi megalapodások esetén ugyancsak az a helyzet, hogy ezek segítségével tudjuk meggyőzni a kormányokat arról, hogy fontos lépniük is a megfogalmazott ajánlásokkal kapcsolatban, nem csak meghallgatni azokat. Az új fajta munkavégzési eh, eh, formák, és hogy ezek kapcsán kellenek-e új normák, <clears throat> ez egy új kérdés. Az ILO eh, szakértők erre vonatkozó anyaga februárban fog megjelenni, amelynek keretében átvizsgálják azt a nyolc eszközt, amelyet az ILO elkészített, és hogy ezeket alkalmazzák-e a különböző országok kifejezetten az új munkavégzési formák kapcsán. Például a foglalkoztatás felmondásával kapcsolatban ugye kérdések merülnek fel, hogy valaki eleve otthon dolgozik, és hogy ezek a normák hogy függenek össze, az is kérdés, ezt is vizsgálni kell, hogyan hat egyáltalán hogyan tudjuk meghatározni azt, hogy a foglalkoztatás mint olyan fennáll-e, vagy sem, hogyha az emberek otthon dolgoznak. Ebben a jelentésben tehát minden, minden ilyen kérdésre kitérünk majd, ezt a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia alkalmával megtárgyaljuk, és meglátjuk, hogy van-e az ILO küldetei között egyfajta hajlandóság arra, hogy újabb nemzetközi munkaügyi szabványt vagy normát fogadjanak el. Ezt majd a tagjaink, a küldeteink fogják megfelelő módon eldönteni. Ami az emberi jogi átvilágítás kérdését, illetve a globális szállítói láncokat és az erősz, és a kényszerunkat illeti. Az Európai Bizottsággal van egy közös projektünk, amelynek az a célja, hogy biztosítsuk, hogy a, el tudjuk érni a vállalkozói közösséget, a, az üzleti közösséget, akár e, e, tagállami szinten, akár EU-s szinten, átgondolni azt, hogy milyen kötelezettségeik vannak a munkahelyi jogok, alapjogok betartása érdekében. Úgy gondolom, hogy ez lehetővé teszi számunkra, hogy egyáltalán betegyük a lábunkat az ajtón, tehát hogy ezen a területen egyáltalán jelen legyünk, és hogy ezeket az érveket, ezeket a megfontolásokat a teljes szállítási lánc mentén meg tudjuk jeleníteni. Kazakhstan ami Kazaksztánt illeti. Kazaksztán különleges eset, e, méghozzá egy kudarcos eset, hiszen egyetemen a társadalmi, a, a gyülekezési jog, e, társadalmi jog jelentősen korlátozott, sem szakszervezetek, sem egyéb társadalmi szervezetek nem nagyon alapulhatnak ebben az országban. És akkor értelme egy ország illón belüli felvételének, hogyha az adott országot megfelelő szervezetek tudják képviselni, melyek legitimek. Na most egy nagy, magas szintű három oldalú misszió került kiküldésre a kormányhoz, amely kijelölte eh, azt az utat, amelyet a kormánynak be kellene járnia, biztosítva eh, azt, hogy a munkavállalók is szabadon szervezkedhessenek, és eh, a munkaadók is a kormány beleszólása nélkül szabadon szervezkedhessenek, és kialakulhasson a három oldalú egyeztetés lehetősége. Azonban ez a projekt nem túlságosan jól működött. Egész jól ment sokáig a dolog, és jogalkotási szövegezések, tehát jogalkotási szövegek megfogalmazására is sor került, de ezek tervezett fázisban maradtak. Úgyhogy első lépésként ahhoz, hogy a kormány valóban meggyőzhető legyen arról, hogy mennyire fontos, hogy ezt az új, ezeket az új jogalkotási módosításokat végrehajtsa, ezt, ezt nem is lehet eléggé hangsúlyozni, és nyilván ez az egyetlen módja annak, hogy a szociális partnerek szabadabban szervezkedhessenek ezekben az országokban, ebben az országban. Kazaksztán talán valamennyire érzi már a külső nyomást, jelezték nemrégiben, hogy megpróbálnak gyorsan dolgozni ennek a jogalkotási folyamatnak a befejezésén, és hát ez nem is lehet nagyon nagy probléma, hogyha amúgy van politikai szándék és elkötelezettség erre. Nem vagyok benne biztos, hogy valamennyi elhangzott kérdésre választottam volna, úgyhogy nagyon szívesen válaszolok, hogyha valaki jelzi, hogy kihagytam a kérdését. Kevad. Elnök, köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy a kérdések tartalmát azért jól lefette. A bizottságnak adnám meg a szót. Mit gondol a bizottság az ILO működéséről és az együttműködéséről. A fenntartható fejlődésért felelős egység vezetője eh, eh, van velünk, megadom a szót neki. A DG eh, és a DG Employment tulajdonképpen ikerpárként foglalkozik ezzel a témával, tehát a kereskedelem és a foglalkoztatás így. így megadom a szót kollégámnak. Köszönöm szépen, természetesen eh, tisztában vagyunk azzal, hogy az ILO milyen munkát végez, és együtt is működünk az ILO-val. Ezt kiegészíteném azzal, hogy nagyon szoros eh, egyeztetés van a tagállamok között is. Genfben. Az EU egységes eh, hangon szólal meg az ILO-val kapcsolatos párbeszédében. Mm, nem csak tehát gyakran megszólalunk olyan esetekben, amikor sérülnek az alapvető emberi jogok, de a centenáriumi nyilatkozat alkalmával is jelentős szerepet vállalt az Európai Unió. És ahogy Kirtis asszony említette, a 190-es egyezmény jóváhagyásában is szerepet játszottunk az Európai Unió ez a munkahelyi zaklatással kapcsolatos téma. Itt nagyon fontos volt a számunkra. Úgy gondolom, hogy mind a két szervezet támogatja a multilateralizmust, támogatja azt, hogy tisztességes munkát tudjon mindenki eh, végezni, és úgy gondolom, hogy eh, a hozzáállásunk is jól összeilleszthető. Eh, vannak kérdések persze, a, a standardek megfogalmazása messze túlnyúlik a kereskedelem keretein. Például 1920-ban, száz évvel ezelőtt született meg az első a tengeri közlekedésben, szállításban dolgozókra vonatkozó norma. Ez kiegészült ugye a halászati szektorra itt is vannak normák az egészségügyi munkavédelmi kérdésekről, a fizetés kiterjesztették később ezt ugye a légi közlekedésre is. Nagyon sok olyan terület van, ahol az ILO tevékenykedik, és nagyon nagy fontos számunkra az, hogy az ILO meghatározza azt, hogy hol vannak jogsértések. Fontos, hogy ezek nem EU-s normák, ezek világszintű normák, nem mi erőtetjük rá az emberekre az Európai Uniós normákat, hanem az ILO az őrangyala annak, hogy ezeket a nemzetközi világszinten elfogadott normákat vasaljuk be az érintett feleken. Ami a bizottságokat illeti, van ugye a bizottság a, stand, a normák, a standardek alkalmazásáról vannak eh, standardek az alapvető emberi jogok érvényesülésével kapcsolatban, és így tovább amelyeknek a munkája ugyancsak fontos részlet információt biztosít számunkra a saját munkánkhoz. És amikor egy-egy partnerországról van szó, akkor természetesen ugyancsak eh, támaszkodunk az illó irodáinak a munkájára világszerte ahogy Curtis asszony, Curtis asszony is említette, tiszteletben vagyunk azzal, hogy az ILO nem szankcionál, és tulajdonképpen ez egy háromoldalú politikai szervezet, és ezeknek kereteken belül kell ö, tevékenykednünk. Ö, az Európai Unió a saját munkáját ö, a saját eszközével hagyja végre, és ez mindenkinek változás jelent majd világszerte. Köszönöm. Ö, néhány pontra hivatkoznék vissza a felszólások alapján. Két kérdés volt az a kapcsolatban, hogy hogyan dolgozunk együtt az ilóval a két oldalú megállapodások keretein belül, hogyan folytatjuk ezt a munkát a bizottsággal és a néppárttal, ugye az iló hogyan viszonyul a bizottsághoz és a néppárthoz ezen közös munka kapcsán, és a végrehajtáskor kapcsán mi a helyzet. Nos, akiknek mindez is új, 2017-18-ban nagyon fontos áttekintő munkát végeztünk azzal kapcsolatban, hogy a, a, a szabad kereskedelmi megalapokat hogy lehet hatékonyabban tenni. És volt itt egy program, ugye az együttműködésről, a parlament, a tagállamok és a nemzetközi szervezetek három pillérje működött együtt. Az ILO ebben alapvetően központi szerepet játszott, hiszen az E, illó normákat gyakorlatilag e, importáljuk a saját rendszerünkbe, megállapodásainkba. Van egy technikai, szakmai e, segítségnyújtási programunk is Vietnámmal például, Fülöp-szigetekkel, az egyéb említett országokkal, de ez a lista is rugalmasan alakítható. Tehát itt nagyon mind a GSP, mind a TST kapcsán nagyon fontos és komoly szakmai egyeztetés folyik az 50 pontos intézkedés pontnak, eh, listának is eh, eh, része volt az, hogy prioritásokat kell meghatározni minden egyes partnerországgal kapcsolatban. Ezt meg is tesszük, és ez tulajdonképpen az ILO-val közösen alakítjuk ki, tehát már ezen a szinten is, amikor meghatározunk azt, hogy egyetem miről beszélünk egy-egy országgal, ugye vannak olyan országok, ahol jelentősek a munkaügyi kihívások, ott rögtön az adott országra a prioritások szintjén egyeztetünk az idóban, se az idó, se az Európai Unió nem érzi úgy, hogy lemaradt valamiről. A TST bizottságok munkájának éves ciklusát is ugye mindkét partner figyelemmel követi. Általában a partner országaink is meghívják az ilót és természetesen szoros figyelemmel követjük Louis és az ő, ő csapatának a munkáját eh, az ILO keretein belül, tehát eh, azt mondanám, hogy nagyon, ténylegesen nagyon szoros együttműködés van, különösen a szakmai egyeztetések és segítségnyújtás keretein belül. Ami az ellátási láncot, eh, illetve ezeket a kérdéseket illeti, itt van két megaprojektünk, az egyik Latin Amerikában, a másik pedig Ázsiában. Egyedülálló projekt ez, hiszen az ILO-val közösen és az OECD-vel közösen folytatjuk ezt, Latin Amerikában pedig az ENSZ is részt vesz benne. Ennek a három testületnek a nemzetközi szervezete és a szakértői segítségével határozzuk meg ezekben az országokban. Pontosabban segítjük ezeket az országokat abban, hogy átvilágítási alapelveket fogadjanak el. Ez nagyon fontos dimenziója a munkánknak, hiszen például Vietnám esetében, és erről ezzel kapcsolatban nagyon lelkes is tudok lenni, ez az első olyan alkalom, amikor egy teljes 50 pontos intézkedési tervet fogadtunk el és hajthatunk végre. Langen úrral 2017-ben Vietnámba látogattunk, találkoztunk az Yellow-val is, és itt valóban egy igazi stratégiai együttműködés van. Nem arról van szó, hogy összefognánk és széles, egész pályás letámadással sarokba szorítanánk Vietnámot sokkal inkább szoros együttműködésről van szó több fél között, és úgy gondolom, hogy ez a partner kapcsolatoknak a, a kiváló példája, és ezzel le is zárnám. Köszönöm. Nyilván különösen a legutolsó mondatát tudnám hangsúlyozni, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Néha az a benyomásom, hogy ez mindig az adott helyzettel függ össze ugyan, de valami oknál fogva az intézményesítettség talán javítható. Hiszen vannak negatív példák is Amerikában például, de ezeket most itt nem említem meg. Úgy gondolom, hogy arra kellene figyelnünk, hogy hogy tudjuk stabilizálni és intézményesíteni az együttműködés az Európai Bizottság és a, az ILO között, és természetesen az Európai Parlament figyelmének a maximális kiaknázásával. Köszönöm szépen, Kürtis asszony, és akkor maradjunk kapcsolatban. Köszönöm, mondja az elnök. So, next item. A következő napi rendi pont, tehát a hatos napi rendi pont, ami ugyancsak fontos kérdés. E, a munka e, e, erőpiaci viszonyok mellett ugye fontos a szellemi jogok kérdése is harmadik országokban. A bizottság tavaly decemberben kiadott egy jelentést ezzel kapcsolatban, és lehetőségünk lesz arra, hogy ezt kicsit alaposabban is átgondoljuk, megnézzük a IPR E, szellemi tulajdoni jogok kérdését e, e, több országban. Ugye Kína adódik automatikusan, hiszen az IPR jogsértések kb. 80%-a Kínát érinti, és úgy gondolom, hogy ezt is jelentősen, jelentős mélységben meg fogjuk majd vizsgálni. Persze Indiában is, Indonéziában is Oroszországban, Ukrajnában és Törökországban is vannak problémák. Megadnám a szót Kovács Péternek, aki részletesen is beszámol. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Nagy örömmel számolok be önöknek a legfrissebb jelentésről, harmadik országokban a szellemi tulajdon jogok érvényesüléséről. Január 9-én jelentette ezt meg az Európai Bizottság, tehát az idei év elején. És ez a legfrissebb tégla az épülő jelentés falban. Két évent adunk ki jelentést erről a témáról, amelyben frissítjük aktualizáljuk a fejlemények alapján a helyzetképet. És ez szerves része az Európai Bizottság erőfeszítéseinek etéren. Vagyis, hogy erősítse a szellemi tulajdonjogok védelmét a harmadik országokban. Azt hiszem nem kell kifejtenem az általános cél fontosságát, illetve hogy az innováció, a gazdasági növekedés, a fogyasztóvédelem, szempontjából miért bír kiemelt jelentőséggel a szellemi tulajdonvédelme. És ezért is fontos, hogy érvényt szerezzünk hatóságilag, illetve az Európol igénybevételével is a vonatkozó rendelkezéseknek. És a szervezett bűnözés, az adócsalás két olyan összefüggés, amely különösen érdekel bennünket, és ezek ellen folytatunk harcot a jogok védelmével. Tehát a harmadik országokban hogyan érvényesülnek a jelentés szerint a szellemi tulajdonjogok? Először is a szellemi tulajdonjogok védelme, illetve végrehajtása bizonyos harmadik országokban igen aggasztóan alakul. Nem kimerítő elemzése ez a jelentés az IPR területnek világméretekben, illetve a harmadik országokról összeállított lista nem szükségképpen tükrözi, hogy hol a legproblematikusabb abszolút értelemben a tulajdonjogok védelme. Inkább úgy célszerű tekinteni, hogy hiányosságok vannak ezen harmadik országokban a szellemi tulajdonjogok védelme területén, és az EU érdekeit, illetve a gazdasági érdekeket ez mélységesen sérti. Kiemelten kezeljük a kis és középvállalkozások esetében, hogy az üzleti tevékenységeik bizonyos harmadik országokban a szellemi tulajdon jog sérelme révén milyen hatásokkal járhat, illetve hogy hogyan lehet a szellemi tulajdon védelméről gondoskodni az esetükben, az immateriális javaik védelmét hogyan garantálhatjuk és így a harmadik országokból származó információk alapján összeállítottuk a helyzetképet, illetve a pénzügyi és humán erőforrásainkat ennek fényében összpontosítottuk bizonyos harmadik országokra. Különböző együttműködéseket alakítottunk ki Kínával, Dél-Kelet-Ázsiával, Latin-Amerikával, és nemrégiben indult az IP együttműködési program Afrika támogatására. Szeretnénk segíteni a szellemi tulajdonjog védelmet Afrikában. És különböző további országokkal többszintű párbeszédet folytatunk Kínával, Tájfölddel, Indiával tettünk kísérletet erre, és a, az összeállított prioritás listánk alapján haladunk az EU, illetve az uniós polgárok érdekei védelmében fellépve. Ami a prioritás listát illeti, nem látunk nagy változást itt. Első helyen továbbra is Kína szerepe. Második helyen eh, India, Indonézia, Oroszország, Törökország, illetve Ukrajna. Aztán Argentina, Brazília, Ecuador, Malajzia, Nigéria, Szaudarábia és Tájföld követik a sorban ezeket az országokat. Az egyes országok első, második vagy harmadik helyre helyezése azzal indokolható, hogy mennyire kiterjedt a szellemi tulajdonjogok védelmében a hiányosságok, illetve a problémás működés területe és sajnálatos módon a fő aggodalmunk továbbra is Kínához kapcsolódik. És éppen múlt héten jártam Kínában, ahol széles körű megbeszélést folytattunk a kínai partnerrel a szellemi tulajdonjog védelméről, és ők rendkívül elégedetlenül nyugtázták a jelentés megállapodásait, amit mi jó jelnek tekinthetünk, tehát sikerült rátapintanunk az érzékeny területekre, megfelelő problémákra. És egyeztettük a jelentésben megfogalmazott hiányosságokat mutató területeket. Végül is abban maradtunk, hogy a védelem, illetve végrehajtás szintjét fokozni kell Kínában. Számos különböző problémát azonosítottunk be ezekben az országokban. És a prioritást képező országokon kívül meghatároztunk még egyfajta keresztmetszetet is, egy olyan országcsoportot, amelyel az EU már megkötötte, illetve hamarosan megkötni készül a szabadkereskedelmi megállapodást, és erre tekintettel, tehát Kanada, eh, Dél-Korea, Mexikó, Vietnám köréről van gyakorlatban szó, a szellemi tulajdonjogokat ezért kell fokozottan megfigyelni. És az eh, szellemi tulajdonjogvédelem további országok esetében, ha nem is prioritást jelent a megfigyelendő területeink között, de mindenképpen munkát igényel, illetve legutóbb jártunk is ebben a körben, és meg kell figyelni Izraelt, Marokkot, Paraguayt, Fülöp-szigeteket, Dél-Afrikát, Svájcot, továbbá az Egyesült Arab Emírségeket. Fontos látni ebben az összefüggésben, hogy a jelentés országokról beszél, trendekről, fő problémákról, hogyha a két jelentést összehasonlítjuk, tehát azt, ami két éve jelent meg a mostanival, nagyjából azonos az országok köre, két-három eltéréssel. A problémák viszont már lehet, hogy másképpen fogalmazódnak meg, hiszen újakat azonosítottunk be. És rendeztünk is sok-sok problémát az együttműködés, illetve a párbeszéd keretében, különösen Kínával például, ahol nagyon szépen haladtunk előre. Ennek dacára maradtak még megoldandó problémák. Tárgyaló partnereink megkérdőjelezik, illetve rákérdeznek arra, hogy egyáltalán hogy kerültek fel a listára, hogyan végezzük a munkánkat, honnan szedjük az adatainkat, mik a forrásaink. És a visszajelzésünk, hogy a tények, statisztikák ritkán hazudnak, de a munkánk társadalmi konzultáción alapul európai cégeket, illetve a jogtulajdonosokat, jogosultakat kérdezzük meg, az érintetteket, fogyasztóvédelmi forrásaink vannak, amikre támaszkodunk, tehát mindenkitől várjuk az észrevételeket tulajdonképpen. És az e, uniós szellemi tulajdon e, védelmi hivatal szintén elmondja maga véleményét, és az intézmények, aztán vám statisztikák segítenek, ezek évente jelennek meg a hamisított árukról például, tehát elég világosak a tények, illetve a trendek is kibontakoznak. Tehát meglehetősen jól alátámasztott, illetve erős alapokra támaszkodó jelentésről beszélhetünk e, ezen harmadik országok vonatkozásában. Ami a következő lépéseket illeti, az utánkövetés folytatódik, illetve szeretnénk előrelépni. A fő célja ugyanis a jelentésnek, hogy változzon a helyzet, javuljon a harmadik országokban a munka. Tehát az együttműködési programjainkban folytatjuk a munkát, a párbeszédben, a munkacsoportokban, különböző konstellációkban, amelyeket létrehoztunk a problémás országokkal a témakör kezelésére folytatódik, tehát a tevékenység. Aztán egy másik fontos jelenségre emlékeztetnék, a hamis árok, illetve a kalóz tevékenység figyelő listája című két éves jelentésre, ami tavaly jelent meg legutóbb, és a következő megfigyelési listát évvégén tervezzük közreadni. Platformokra, illetve piacokra vonatkozóan online és offline téren keressük, illetve fogalmazzuk meg a szellemi tulajdonjogok sérelmét. És a konzultáció rövid időn belül kezdődik, ez a munkánk egy másik fontos eleme. Tehát folyamatosan tájékoztatni fogjuk önöket a munkánkról, erőfeszítéseinkről, illetve az önök visszajelzéseit is várjuk esetlegesen, illetve a jobbító javaslataikat. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, Mulvá úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a részletes helyzetképet, illetve tájékoztatást. Amikor én kapcsolatba kerülök a különböző cégekkel, az uniós vállalkozásokról, Kínát említik, mint fő aggodalmat okozó területet, és ezért is örülök, hogy Kínában járt a bizottság, sőt, hogy megállapodást is sikerült elérni az egyeztetések végén, hogy hatékonyabbá teszik majd a munkát Kínában. A kérdésem, milyen konkrét megállapodások, illetve intézkedések szerepelnek ebben a körben. Aztán tudom, hogy a bizottság számos kezdeményezést bevezetett már arra, hogy a szellemi tulajdonjogot hogyan lehetne hatékonyabban védeni. Ön szerint rövid távon várhatók egy gyors eredmények, illetve hatékonyságjavulás, és mely országokban világléptékben? Harmadsorban a bizottságnak van egy kereskedelmi rendelkezéseket végrehajtó részlege, és egy illetékes vezetője, aki részt vesz el szellemi tulajdonjogok védelmében. Végül Vietnámmal kapcsolatban elolvastam a jelentés vonatkozó részét, és azt láttam, hogy a bizottság már is nagyon sokat tett a kapacitás bővítés érdekében Vietnámmal programokat szervezett, a helyes gyakorlatok cseréjét hajtotta végre, tehát a védelem szintje már is nagyon magas kellene, hogy legyen. A kérdésem ebből indul ki. A bizottság tapasztalta konkrét gyakorlati eredményeket. Látszik az elvégzett munka gyümölcse. Köszönöm. Köszönöm szépen, már. Köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék a bizottságnak ehhez a jelentéshez, amelyet megfogalmaztak, illetve a helyzet ismertetőt is csak örömmel nyugtázhatom. Néhány kérdést szeretnék feltenni. A jelentésben megfogalmazzák, hogy a vámszervekkel is kapcsolatot tartanak az ellenőrzések, illetve ennek az adatai vonatkozásában, és számos országban konkrét munkát végeztek a hatóságok etéren. Aztán a szankciók rendszeréről, a bírságokról, büntetésekről is beszélnek, és megfogalmazzák azt, hogy a hamisítással, illetve a család tevékenységekkel okozott értékkel nem igazán arányos ez. És az EU érdekeit figyelembe véve, valamint annak fényében, hogy sok probléma merül fel társadalmi léptékben, Ennek a hátterében az is megemlíthető, hogy nincs közös vám szervezetünk, illetve vám hatóságunk. Milyen ajánlásokat, javaslatokat tudnának tenni arra vonatkozóan, hogy az uniós megközelítés hogyan tehető hatékonyabbá. Aztán összefoglaló jelleggel a földrajzi jelölésekről, megnevezésekről szintén beszéltünk a termékhamisítások kapcsán, és a parlamentünk ebben a ciklusban nem földrajzi jellegű megnevezések védelmére is meghirdetett intézkedés, tehát nem mezőgazdasági tevékenységek védelme terén szeretnénk fellépni. A cél, hogy megküzdjünk a hamisítással, nem csak Kína, hanem más országok kapcsán is. Hogy áll ez a munka? A következő kérdésem. Ezt a kezdeményezést figyelembe véve haladnak tovább, vagy új javaslat várható. Köszönöm. Köszönöm szépen. Thank you so much, Mr. Chairman, and I also would like to thank the Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a bizottságnak én magam is a jelentés elkészítését és nagyon meglepett, meg kell mondjam, hogy Ukrajna a második helyre került a prioritások között. Mert amennyire tudom, ez az egyetlen olyan ország, amely a társulási szerződéssel rendelkezünk, tehát fontos stratégiai partner. És tehát, hogy Ukrajnával merül fel ez a probléma. E meglepetés fényében szeretnék rákérdezni a részletekre, hogy konkrétan mit állapított meg a bizottság Ukrajnáról és hogy az ukrán hatóságok készek-e együttműködni, hogy felszámolják ezeket a problémákat. Jogszabályváltozásra készülnek-e, vagy módosítottak-e már jogszabályt, illetve készül-e ilyesmi, és hogyha megállapodtunk valamiről, hogy halad a végrehajtás, van-e ütemezett feladatrend, végül is Ukrajnában a szellemi tulajdon az uniós érdekek mentén hogyan érvényesül majd. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök Cavazzini asszony. Köszönöm szépen a magam részéről szintén ezt a jelentést. Az Addis Ababai intézkedési terv bizonyára ismert az önök számára, illetve az ebben megfogalmazódott stratégia. A szellemi tulajdonjog kiegyensúlyozottan kezelendő a technológia transferrel összhangban, hiszen ez fontos a fejlődő országok számára. És a kérdésem, hogy az Európai Bizottság az Addis Abebai intézkedés sort hogyan hajtja végre, mennyire elkötelezett ebben a folyamatban. Hiszen egy támogató környezetet ígért a szellemi tulajdon területén, de ugyanakkor a generikus készítmények az egészségügyben életeket mentenek, tehát és a környezetvédelemben is fontos a technológia transfer. Ez uniós érdek. Tehát a technológia átadással világméretekben így terjesztjük a vívmányokat. Mi az álláspontjuk? Elnök, köszönöm szépen, Mari. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságnak én is köszönöm a jelentés bemutatását. És a bevezetőben az elnök úr már említette, hogy itt kiemelt jelentőséggel bír a gazdaságunk szempontjából, de a fogyasztók védelme szempontjából is ez a terület. Ami a kereskedelmi szabályok betartásáért felelős vezetőnek a munkát illeti, Burzsóá úrtól szeretném tulajdonképpen megkérdezni, hogy a kereskedelm terén hogyan szerzünk a szabályoknak érvényt, illetve vannak-e eszmecserék, várjuk-e a reakciókat a partnerek részéről, illetve Rodriguez kollégához csatlakozva a nem mezőgazdasági termékek esetében a földrajzi megjelölések, illetve megnevezéseknek a védelme konkrétan a KKV-k érdekeit érinti, és számukra kiemelten fontos ez a terület. Elnök, köszönöm. Helmut Scholz. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm a bevezető gondolatokat. A jelentést olvasva én is Ukrajnát szeretném megemlíteni példaképpen. Nem egészen világos, hogy miről szólnak az ukrán jogszabályok, illetve milyen irányba mutatnak a fejlemények. Tulajdonképpen a hamisítás ellen nem az egyezmények megkötése a megfelelő megoldás. Tehát hogy állnak a tárgyalások, milyen mélységben törekszünk a szellemi tulajdonjogoknak a védelmére, illetve milyen tanulságok fogalmazhatók meg az eddig lefolytatott egyeztetések alapján. Hogy lehetne szigorúbb és megbízhatóbb intézkedéseket bevezetni a szabadkereskedelmi megalapodásokban, illetve a gazdaság együttműködésben ezek az országokkal. Alapvetően be kell ugyanis őket vonni a szabadkereskedelmi megállapodásokba, szóljunk akár Brazíliáról, Argentináról is, amelyek a harmadik prioritás helyen szerepelnek. Tehát mik a konkrét javaslataik, hogyan kezeljük ezeket az országokat? A második kérdésem Kínához kapcsolódik. Nemrég fogadták el azt a törvényt, ami gyakorlatilag betiltja a termékhamisítást, illetve a szellemi tulajdon jogokkal való visszaélést, az elbitorlást. És mit jelent ez a jövőben együttműködésre nézve, és önök szerint hogyan lehet végrehajtani az export terén és az új GI megállapodás terén Kínával? A harmadik kérdésem Vietnám is említésre került itt, és hogyha megállapodással zárul az egyeztetés, mi lesz a következő lépés a következő időszakban? A jelentés alapján hogy lépünk tovább? A szellemi tulajdon védelme a kitűzött cél, és ennek érdekében megfelelő nyomást kell gyakorolni, illetve ki kell alakítani a képességeket. A jövőbeni digitalizálódó termelés ezt kikényszeríti. Tehát vannak problémák, meg kell őket oldani. Elnök, Danti úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy késve érkeztem. késést szenvedtem útközben, tehát nagy érdeklődéssel hallgattam, főleg a kollégák kérdését. Először is a nem élelmiszer, illetve mezőgazdasági jellegű áruknak a földrajzi eredet megjelölése kapcsán. Vannak ugyan megállapodásaink, európai szinten védett termékeink is vannak ebben a körben, és a kérdésem, hogy a bizottság milyen jogalkotási javaslatot tervez, illetve a legutóbbi javaslatot 650 képviselő megszavazta itt a parlamentben, tehát most már végre kellene hajtani. Vannak akadályok, amelyek nehezítik a végrehajtást, és néhány ágazat helyzetét viszont segíteni az új rendelkezések végrehajtása. Kínával pedig, amikor ezekről az ügyekről tárgyalunk, akkor átütő erővel kellene fellépnünk. A vámhatóságok még az előző ciklusban megvizsgálták, és mi is részt vettünk ebben a munkában, és kiderült, hogy más természetű, nem jogi típusú a probléma Kínában a szellemi tulajdon védelme terén, hanem számos európai vállalattól azt a visszajelzést kapjuk, hogy vannak bírósági ítéletek, amelyek nekik ítélnek igazat Kínában a szellemi tulajdon védelmének a megsértése esetén, viszont a kínai hatóságok aztán figyelmen kívül hagyják ezeket az intézkedéseket, és nem védik a szellemi tulajdont ilyen módon. Tehát nem végeznek ellenőrzéseket, nem folytatnak eljárásokat, nem foganatosítanak intézkedéseket. Tehát valójában a végrehajtási típusú a probléma. Kína esetében azt tapasztaljuk, és ezt bizonyítják is az adatok, hogy az elhatározásokból nem lesz tett. Tehát ezért kell az asztalon tartani a témát, és konkrét javaslatokat kell tennünk intézkedésekre. Köszönöm szépen ennek fényében a jelentést, köszönöm a témák ismertetését kérdését, és ezt a két ügyet emeltem volna ki. Köszönöm szépen. Ami engem illet, illetve a VTO-s részt, ez egy eh, igen rövid fejezet a 14. oldalon. Három kérdésem van ezzel kapcsolatban. Az első kérdés, ön bemutatott néhány jelentést a WTO tagjai számára, különösen ami hasonlóan gondolkodó országokat illeti. Mi a reakciójuk a többi ország tekintetében, különösen Kínát, eh, Indiát illeti, és egyéb más országokat, és ez át is vezet a második kérdésemhez. Ön mit gondol arról, hogy az IPR-ekkel kapcsolatban eh, legyenek új szabályok a WTO szabálykönyvben is, azért, hogy kevesebb konfliktus legyen bizonyos tagországokkal. Harmadik kérdés, ön említi jelentésében azt, hogy van egy további eset eh, a WTO-ban Kínával kapcsolatban. és itt azonban eh, nincsen felebbviteli szerv. Hogyan lehet ezt az eszközt az IPR-ek erősítésére használni a harmadik országokkal? Krista Hansen, köszönöm. Bent, elnézést távoznom kellett a teremből, mert találkoztam a német államtitkárral, másik témában kellett, hogy beszéljek eh, vele. Lehet, hogy a kérdésemet már fel is tették, ami az USA-Kína első fázisú megállapodást illeti a személy e, tulajdonjogot, az első fejezet és a második fejezet a technológia transzára vonatkozik. Kérdésem a bizottsághoz. A bizottság hogyan értékeli ennek a megállapodásnak az eredményeit, hatékonyság, megvalósíthatóság szempontjából? Második kérdés, Ez olyan egy választások előtti manővere Trump részéről, vagy megfelel az elvárásoknak, ami pedig a személyi tulajdonjogokat illeti, itt a földrajzi megjelölés szintén szerepel, és Kínának biztosítania kell azt, hogy amennyiben nemzetközi megállapodás rétezik. Nagyon fontos, hogy a generikus terméket életi, ez a 151-es cikk. Ennek milyen hatása van a földrajzi eredet megjelölése. Nagyon érdekes kérdés, Krisztof. A bizottságtól várjuk a válaszokat. Thank you, and I'm, I'm very... Köszönöm, nagyon örülök annak, hogy ilyen nagy az érdeklődés a munkánkat illetően, illetve a szellemi tulajdonjogokat illetően ez nem meglepő természetesen. Igyekszem az összes elhangzott kérdése, választ adni. Kezdjük Kínával. Ez a legkönnyebb kérdés. Ami Kínát illeti, Kína prioritás, különbözőképpen lehet ezt megközelíteni, és az, ahogy ezt mi megközelítjük, a stakeholder inputból indul ki, négy prioritási területet határoztunk meg, az egyik a jogalkotási fejlesztés, a második a regisztráció. A képviselők egy része felvetette ezt a kérdést, mi eredetileg eh, védjegyekre összpontosítottunk, de kibővítettük ezt a vitát a szabadalmakra, a dizájnra, a utility modellekre és más típusú szellemi tulajdonjogra is. A harmadik a megvalósítás természetesen. A megvalósítás nélkül a legjobb jogalkotás sem ér semmit a kereskedelmi titkokat illetően, ennek igen szoros a kapcsolódása a technológia transferhez. Ezt a kínai hatóságokkal megvitattuk, beleértve a WTO-s keretet is. Ami a jogalkotási fejleményeket illeti, Kína jelentős előrelépést tett. Különböző törvényeket eh, fogadtak el, a kereskedelmi titokra vonatkozó jogalkotást is frissítették. A törvény szövegezése megfelelő, ami a szabadalmi jogot illeti, ez még függőben van, itt vannak problémák, és nagyon fontos lenne a jogok tulajdonosai számára, akik meg akarják védeni szabadalmaikat Kínában, hogy ezt a kérdést tisztázzuk. Ami a copyrightot illeti, ez szintén függőben van, és az elmúlt héten a kínai fél nem ö, tudott konkrét választ adni, ami a törvény elfogadását illeti. Ami a szabadalmat illeti, ö, esély van arra, hogy a ö, kínai népkongresszus ezt az év vége előtt elfogadja majd. Látjuk a fényt az alagút végén, ez sajnos a copyrightra nem vonatkozik. Uh, and the problems with, with trademark, the protection of trademarks. Ami a rossz hiszeműséget illeti, regisztrációt, a uh, védjegyeket, ez egy nagyon fontos kérdés és probléma. Pekingben, Sankhájban találkoztam a vállalkozásokkal, és megerősítették azt, hogy bár a helyzet sokat javult, különösen ami Peking és Shanghai és Guangzhou központok létrehozását illeti, illetve annak ellenére, hogy a szabályozások jelentős mértékben javultak, ami a különböző tartományokat illeti, azonban nagyon különböző a helyzet Kínában, és ami a minőséget illeti a szabályozások kapcsán, illetve az ítéletek kapcsán itt is más és más a helyzet a különböző tartományokban. Jelentéseinkben sok kritikát fogalmaztunk meg a Digit Trade-ben, nemzetközi kereskedelmért vállalunk, fe, vagyunk felelősek, és főként a szak, szankciók szintjével foglalkoztunk harmadik országokban, Kínában ez probléma volt, a kínaiak növelték a szankció szintjét, eh, szigorították a szankciókat a szabálysértések kapcsán, és bizonyos esetekben, különösen ami a védjegyekkel kapcsolatos szabálysértéseket illeti, itt a helyzet eh, szintén javult, és a mi érintettjeink is egyre inkább elégedettek. Ami a kereskedelmi titkokat illeti, az egyik felszólaló említette azt, hogy Kína nem régiben frissítette jogalkotását a védjegyekkel kapcsolatban, és itt meg kell várjuk a megvalósítást Kínában. A legfőbb probléma mindig a megvalósítás az egész országban természetesen. Még akkor is, hogyha a gazdasági tevékenység nagy része a keleti részre összpontosít, a fejlett részre, de biztosítanunk kell azt is, hogy ez mindenütt egyenlő szintet érjen el. Ami a személyi tulajdonjogok védését életét előrelépést tettek, felismert azt, hogy ez az ő érdekük, és Kína egy eh, IP-s hatalommá vált, vált, nagyon sok szabadalmat regisztrálnak, és ők a Müncheni hivatal egyik legfőbb ügyfele is mond nagyon sokat fektetnek bele a kutatásba, és szuperhatalommá váltak. Amit a nagy probléma, az az, hogy a külföldi cégeket illeti, ezeket Kínában nem kezelik egyenlő módon, e, nem lehet megnyerni egy bírósági pert egy kínai vállalattal szemben, úgymond. Mi folytatjuk a nyomásgyakorlást, és előzetes értékelésünk a Kína-USA közötti megállapodást illetően pozitív, Fontos kéne lenyomást gyakorolni azért, hogy ők a jogalkotásukat megvalósítsák, mégpedig oly módon, hogy ez ne diszkriminálja a külföldi cégeket, illetve hogy mindez átláthatóbb legyen. És azt gondolom, hogy mindez megfelelő irányba mutat. Természetesen a megállapodást az elmúlt héten tették csak közzé, továbbra is értékeljük, de előzetes értékelésünk alapján eh, mindezt pozitívan látjuk, mindezt eh, nyomást gyakorol Kínára, azért, hogy ők javítsanak a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos szabályozásaikon. A G is megállapodás egy nagyon pozitív fejlemény, tárgyalások lezárultak, Úgy érezzük, hogy az EU-Kína közötti és megállapodás szintén lezárult, és itt nem látunk problémát. Nem gondoljuk azt, hogy mindenek negatív hatása lenne a mi megállapodásunkra. Természetesen mindezt meg kell, hogy várjuk, de úgy gondoljuk, hogy a mi megállapodásunk eléggé világos. Csak egy zárójas megjegyzés. Megpróbáljuk megmagyarázni azt, hogy ne hozzunk létre akadályokat az áruexportot illetően. Mi megpróbáljuk megvédeni az európai gés neveket, és ez teljes mértékben összhangban áll a WTO-s TRIP megállapodásokkal. Ami a közvetlen gyors megoldásokat életén, ezekben a quick fixekben nem hiszek, ugyanez a helyzet más területeken is. Itt mindig a folyamat kérdéséről van szó. Kínával megpróbáltuk ezt elérni, Ebben az évben lesz 15 éves az EU-kínai munkacsoport, tehát már 15 éve létezik együttműködik Kínával, segítségnyújtási programok már ezelőtt is léteztek, és most egy olyan szintet érünk el, ahol bizonyos előrelépés történt, még mindig nem elég ez az előrelépés, de látszik már ez a munka, ami Vietnámot illeti. személyi tulajdonjogokra vonatkozó rész jelentős szabályozásokat tartalmaz. Természetesen itt megint a megvalósíthatóságon múlik minden, és a bizottság szoros figyelemmel követi majd a megállapodás megvalósítását. A megállapodás mellett, mint ahogy korábban említettem, egy együttműködési programot is megvalósítottunk a dél-kelet-ázsiai régióban, és Vietnám jelentős kedvezményezettje ennek a programnak ennek az együttműködési programnak fő célja, amelyet eh, az Európai Bizottság finanszíroz. Tehát a fő célja az, hogy a régiók ország, régió országait felkészítse a megvalósításra, illetve hogy ez a megállapodás megfelelően megvalósuljon. Mi mindent megteszünk a magunk részéről ezekben az országokban, és amikor a megállapodás hatályba lép, akkor a bizottság mindezt szoros figyelemmel fogja kísérni, és szeretné biztosítani azt, hogy ezt a megállapodást a másik fél megvalósítsa. Breton biztos felelős a nem mezőgazdasági földrajzi megjelölésekért, nem a DigiTrade, gondolkodás folyik arról, hogy EU-s jogalkotásban ez a rész is megjelenjen, és egy záróéles megjegyzés, ami a digitrade et illeti a kereskedelmi tárgyalásokat. Nagyon jó lenne, hogyha lennének ebben nem mezőgazdasági jellegű eredet megjelölések. Ez egy jobb alapot teremtene ahhoz, hogy tárgyaljunk ezekkel az országokkal, illetve azt is biztosíthatná, hogy mindazok az eredet megjelölések, amelyeket meg szeretnénk védeni, tényleges védelmet élvezzenek, és ez segíthetné tárgyalásainkat is. De természetesen vannak más jellegű fontosabb megfontolások is. Az új bizottság aktív gondolkodást folytat erről a területről, mint említettem. Ukrajna miért szerepel Ukrajna a listán, mint egyik főország? Azért, mert még mindig jelentős problémáink vannak Ukrajnával, ami a szellemi tulajdonjogok védését illeti. Ukrajna teljes mértékben kell, hogy igazodjon ehhez a szabályozáshoz. Ez a társulási megállapodásban is szerepel. Viszont nagyon kevés dolog valósult meg a megállapodásban eh, szerepeltekhez képes rendszeres. Vitát folytatunk az ukrán hatóságokkal, és megpróbálunk nyomást gyakorolni rájuk, viszont alapvető problémák vannak a döntéshozatali folyamatban, nem hoznak megfelelő törvényeket, a parlament nem hoz megfelelő törvényeket, és azok a törvények, amelyeket elfogad a parlament, ezek nem kerülnek megfelelően megvalósításra. A jelentésben világosra tettük azt, hogy súlyos aggályaink vannak, ezeket, tovább, ezeket továbbra is fenntartjuk, támogatjuk Ukrajnát, folytatjuk a tárgyalásokat, és segíteni szeretnénk őket abban, hogy az EU-s jogany- joga- joganyaghoz teljes mértékben igazodjanak, ami szerint tulajdonjogok kérdését illeti. Viszont amiatt, hogy nem tettek megfelelő előrelépés, nem prioritásos ország, ugyanazon a szinten tartunk, ahol az előző évben is. To, how, to, how to ensure that, uh, that they, they move hogy tudjuk biztosítani ezt, hogy valóban lépnek, és ez nehéz kérdés. Nyilván mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez eh, működjön, de korlát meg van kötve a kezünk, hogy van amik, dolgok, amiket meg tudunk tenni, és vannak, amelyeket nem. Sajnos tény, hogy nem tudunk helyettük döntést hozni, sem az országgyűlésben, sem máshoz. Azt tudjuk, hogy a kormány hivatalok eh, igyekeznek, megvan a jó szándék, de a politikai megfondolások gyakran nem teszik lehetővé a törvények elfogadását, vagy hogyha el is fogadják őket, mint például az egyik legutóbbi eh, szellemi joghoz kapcsolódó eh, esetben, akkor olyan változtatásokra kerül sor, amelyek képességgel ellen mennek a társulási megállapodásunk rendelkezéseinek. Tehát e, Ukrajna továbbra is jelentős fejfájás jelent e, a szellemi törvényjogok érvényesítése szempontjából. Ami a technológia átadás jelenti a fejlődő országokban, az Európai Unió e, jelentősen támogatta az önkéntes technológiai átadást a fejlődő országok számára. Ezt természetesen bátorítjuk, a WTO eh, TRIPS eh, tanács keretén belül is dolgozunk ezzel kapcsolatos témákon. Eh, ott egy külön párbeszéd folyik ezzel kapcsolatban. Támogatjuk ezt a folyamatot. Amit nem folytat, nem támogatunk, az a kényszer technológia átadás. Bizonyos országok azonban pontosan így járnak el, kötelezővé teszik a technológia átadást. Ahogy én is említette, ez fontos elem, hiszen magánkezdeményezésről van szó, ha egy vállalat úgy gondolja, hogy be tud ruházni, és a beruházásuk biztonságos lesz és megtérül, annak ellenére, hogy át kell adniuk az új technológiát, akkor úgy döntenek, hogy ez így jó üzlet nekik, és kész. Tehát úgy gondolom, hogy az afrikai országok esetében például dolgoznom kell azon, hogy a szükségleteik fényében erősebb védelmet biztosítsanak a technológiák védelmének. Tehát más az, amit Afrikában csinálunk, mint az, amit Kínában. Mert Kínában a programunk az EU érdekeken alapul, és olyan területeken küzdünk, ahol egyértelmű, hogy a Európai Uniónak érdekei vannak, és szeretnénk, hogyha a kínaiak megváltoztatnák a hozzáállásukat, a gyakorlatukat. Afrikában más a helyzet más a dinamika. Ott azt szeretnénk, hogyha aktívan együttműködnének velünk, és meg e, együtt tudnánk meghatározni, hogy milyen szükségleteik vannak ezeknek az afrikai országoknak. Talán tudnak róla, hogy a pánafrikai kontinentális területen az IPR nagyon fontos e, pilléré vált, és ezt az afrikai országok e, határozták meg ők ébredtek erre rá, és most kezdik a tárgyalásokat az szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatosan egy pánafrikai szabadkereskedelmi összeg térség keretén belül egy ilyen megállapodást kidolgozni. Mi nem eredhetünk rájuk semmit, de készen állunk arra, hogy segítsünk nekik azokon a területeken, ahol úgy érzik, hogy erre szükség van. És természetesen ennek során természetesen be kell tartani a saját érdekeinket és értékeinket, de összességében itt a dinamika hajtómotorja sokkal inkább az, az afrikai országok oldala, és nem annyira az Európai Unió érdekei. Mi van a KKV-kkal? A nagy cégek tudják többé-kevésbé, hogy kell megvédeni a szellemetlen jogokat, hogyha megvan ehhez a HR és megvan ehhez a pénz, akkor bírósághoz fordulnak, pereket indítanak, és megvédik a, az immateriális javaikat. A KKV-k esetében ugye bizonyos országokban van KKV ö, ö, ö, tanácsadó szolgálat, helpdesk, Dékelet-Ázsiában, Kínában, még Japánban is egyébként, ahol valóban nincs, valójában nincs is szerintem jogokat érintő probléma összességében. Tehát vannak ilyen KKV helpdeskek, tanácsadó segítő pontok, amelyek sometimes basic information which they also lack uh, about the country, about the, the ways to protect és ezek a központok segítséget nyújtanak a helyi KKV-knek abban, hogy hogyan tudják a saját szellemi tulajdonjogaikat megvédeni hatékonyan. A videó, ahogy ön is joggal említette, elnök úr, a hasonló gondolkodási országokkal folytatunk tárgyalásokat különböző az IP-hez kapcsolódó ügyekben, különösen a TRIPS tanács keretein belül. A VTO továbbra is egyfajta behemót, amely elég lassan mozog. Elég nagy a hasadék, a szakadék az együtt gondolkodó és a fejlődő országok között amelyeknek az élén India, Brazília, Dél-Afrika, Kína és néhány más ország áll. Én édesoron nem Oroszországot is. Tehát eh, ez nagyon nehéz ez a vita. Ezzel együtt a WTO TRIPS tanácsban olyan nagyon konkrét ügyeken próbálunk dolgozni, amelyek kapcsán reméljük, hogy valamiféle epocska előrépést el tudunk érni, lehet, hogy a helyes gyakorlatok kapcsán, lehet, hogy az információcsere kapcsán, a gyakorlatok kapcsán, tehát itt jogalkotási fejlemények tekintetében attól tartok, hogy legalábbis ahol most tartunk időben, elég korlátos, hogy milyen esélyünk van ilyen új szabályok jogilag kötelező erejű szabályok elfogadtatására a WTO-n belül. Egy kivétel van, ez a WTO reform keretén belül megfogalmazott kezdeményezések, amelyeket az Európai Unió támogatott már jó ideje, és amelyeken együtt dolgozunk olyan más országokkal, mint Japán vagy az Egyesült Államok akár, és igyekszünk bizonyos problémákat megoldani, ideértve a kikényszerített technológia átadás kérdését is, és egyéb ügyeket is, amelyek, szerint, amelyek szerintünk fontos lenne, hogy a azt adára kerüljenek. Nincs fellebbviteli testület, az Európai Unió ezzel kapcsolatban kezdeményezéseket tett, Eh, támogatjuk valamiféle alternatív megoldás elfogadását, amely átmeneti időszakban eh, működhetne mindaddig, amíg a, a feleviteli testület tulajdonképpen bénakacsaként eh, viselkedik. Úgyhogy a közeljövőben lehet valamiféle előrelépés ezekben az ügyekben. addressed more or less your questions, your concerns. Thank you very much, Mr. Chair. Thanks a lot. And on the app. Ezzel be is fejezném. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezt megbeszéltük. Lezártuk a hatos napi rendi pontot. Köszönöm mindenkinek, nagyon érdekes volt. És rátérhetünk a hetedik napi rendi pontra, ami a három oldalú jelenleg zajló háromoldalú tárgyalások állásáról szól, és csak egy ilyen folyamat van jelen pillanatban, és már jó ideje csak egy van folyamatban, ez pedig a dual use, a kettős felhasználású e, ipari termékekre vonatkozó e, eljárás. A finn elnökség e, munkaja idején indult ez a dosszié nem volt igazi áttörés, nem volt igazi előrelépés. A, az elnökség tulajdonképpen átment tenger alatt járó üzemmódba, semmi nem fodrozta a felszíni vizeket ebben az ügyben. Az európai eh, megfigyelési technológiák használata eh, a harmadik országokban egy olyan kérdés, amelyel eh, bőven lehetne foglalkozni. December végén bizonyos számítógépes figurák meg tudták vizsgálni Törökország megfigyelési programját, amelyet a török ellenzék megfigyelésére használnak, és rájöttek, hogy ezt a rendszert alapvetően egy német szoftver képezte, kis módosításokkal, tehát egy német poszter, szoftvert használtak, amely 2016-os volt, tehát meglehetősen új német termékről volt szó, és továbbra is ezt használják a lehallgatásokra, pontosabban a török ellenzék E, megfigyelésére, és e, fel vagyok háborodva, hogy a tanács e, teljes mértékben elkerüli a lehetséges megoldás megvitatását. Tehát jelen pillanatban nem látszik az alagút végén a fény, és nem látszik úgy, hogy valaha is a közeljövőben lépne a tanács. Ezt holnap meg fogom vitatni a horvát kereskedelmi miniszterrel, és persze itt a szakbizottság keretein belül is meg kell vitatnunk, de úgy gondolom, hogy rá kell kicsit könyökölnünk a tanácsra, hogy most 5 vagy 6 év után, hiszen 2014-ről van szó, amikor a, a folyamat elindult, úgy gondolom, hogy kompromisszumot kellene találnunk. Itt van a jelentéstevő Burner úr. Köszönöm, elnök úr. Sok mindent ehhez nem tudok hozzáadni. A legfontosabb vonalkozások a helyzetek kapcsolatban elhangoztak. Annyit említeni szeretnék még, hogy nemrégiben egy flamand cég olyan programot adott el Kínának, amely az érzelmek beazonosítására alkalmas. És amikor megkérdezik, hogy ezt hogy tudták megtenni, akkor azt választották, hogy hát ez nem volt tilos. Tehát ennyiből látjuk, hogy mennyire ö, sürgős ez az egész, és ö, van számos más eset, amikor európai technológiákat használnak. Igen, ö, komoly emberi jogsértések elkövetésére. Emlékszem egy barátomra, aki Iránban élt, eh, ahol szexuális visszaélések, eh, kínzások, mindenféle problémák felmerültek, beszélhetnék erről. Úgy gondolom, hogy nagyon és ez fontos ez a probléma. Idézném a Human Rights Watch 2020-as jelentéséből azt mondják, hogy az Európai Unió, amelyet eh, a Brexit eh, eh, és a nacionalista tagállamok fél útra vittek, mellékútra vittek, valahogy nem tudja összeszedni magát, és nem tud komoly komolyan közös hangon megszólalni az emberi jogok megsértése miatt, még hogyha az emberek az utcára menetelnének is Algériában, Szudánban, Libanonban, Irakban, vagy Líbiában, Oroszországban, vagy Hongkongban. Sőt, még ha ez meg, meg is történt, az Európai Unió akkor sem talált módot arra, hogy itt reagáljon csak szelektív módon és langyosan üdvözölte ezeket a demokratikus folyamatokat. Úgy gondolom, hogy ez az idézet pontosan leírja azt, hogy folyik az Európai Unióban, ez szégyen Európa számára, és remélem, hogy az új elnökség alatt ez a helyzet javulni fog. Ennek köszönöm szépen. Van-e bármiféle megjegyzés? Helmut. Just a question. What is now the aspect? Csak egy kérdés, mi a mi szakbizottságunk feladata itt a helyzet megoldása kapcsán? Mi, mi a mi javaslatunk? unfortunately we have no possibilities to, Nos, úgy gondolom, hogy szankciókat nem alkalmazhatunk a tanácssal szemben. Holnap megvitatjuk ezt a kérdést az új elnökséggel hogyha ha nincs előrelépés, akkor újabb állásfoglalást kell elfoglalnunk, és arra majd a tanács reagál. Uh, only a handful countries. Csak egy maraknyi országról van szó, akik eh, ellenzik a megállapodást, eh, és úgy gondolom, hogy eh, ezekre az országokra kellene rákönyökölnünk annak érdekében, hogy az ellenállásukra, ellenállásukról lemondjanak. Igen, és természetesen a tanácsnál már lehetséges a többségi szavazás is. Úgyhogy e, e, ez se rossz. Helmut. Posz. Azért kérdeztem ezt, mert az Alkotmányi Szakbizottságban ugyanez a helyzetünk az Európai Parlament vizsgálati jogosultságaival kapcsolatban. Ez is egy olyan vita, évek óta folyik. Tehát természetesen van olyan javaslat, hogy az Európai Bírósághoz kellene fordulnunk, és úgy gondolom, hogy a horvát miniszterrel való egyeztetése során elnök úr hónap jelezze, hogy végül is van lehetőségünk arra, hogy az Európai Parlamentnek azt tanácsoljuk, hogy vizsgálja meg a bírósághoz fordulás lehetőségét. Elnök, rendben, megemlítem. Nos, meglehetősen hamar végeztünk a munkánkkal. A koordinátorok ülése fél hatkor kellene, hogy kezdődjön. Megkérdezném a frakciókat, hogy kezdhetünk-e negyedkor esetleg. Sanc úr. Thanks, Ben. Um, I just like to... Sanc asszony. Föltennék egy kérdést, nem biztos, hogy ügyrendi kérdés. Hónap délelőtt szavazzunk az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodásról, és ma úgy értem be az irodámba, hogy egy üveg pesgőt találtam az vietnámi nagykövetségtől, ami szerintem elfogadhatatlan, és kétlem, hogy én lennék az egyetlen ember, aki így ilyen ajándékot kapott, és szeretném ezt visszaküldeni nekik, és szeretném, hogy a kollégáim is hasonló ajándékot kaptak, és szeretnék ezt nyilvánosan visszaküldeni, akkor esetleg megfogalmazhatnák ezt az üzenetet a <clears throat> világ nyilvánossága felé, hogy nem a legjobb eljárás ajándékpesgőben lekenyerezni a képviselőket a szavazás előtti nap. Úgy gondolom, hogy ez az eljárás nem kifejezetten diplomatikus, nem, nem kifejezetten kiváló megoldás a vétemek részéről, de ugyanakkor meggyőződésem, hogy képviselőink egyetlen, közül egyetlen sem befolyásolna semmilyen üvegpesgő, de ezzel együtt teljes mértékben egyetértek. Én nem hiszem, hogy az udvariasság eh, konvenciói megakadályoznának bennünket abból, hogy világosan megfogalmazzuk, hogy a szakbizottság tagjainak nem lehet ajándékot adni függetlenül attól, hogy ez az ajándék ez befolyásol őket, vagy nem, hiszen a, közöns, a közösség, a polgáraink pontosan azt látják, hogy hogy ajándékok átadására volt szó, és én minden esetre holnap el fogom az én üveg hozni a szakbizottsági ülésre, hogy visszajuttassam azt a vietnámiaknak. Elnök, rendben van. Akkor kérem hogy jelezzék a kollégáiknak, hogy negyedkor kezdünk a koordinátor Köszönöm.